Kedves Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy debriefingről van szó, egy tájékoztató ülésről. A Moldáv köztársaságban lezajlott választásokkal kapcsolatban, november 30-án voltak a választások, a szomszédsági politika, politika nagyon fontos, politika szempontjából nagyon fontosak voltak ezek a választások, parlamenti többséget szereztek az Európa barát erők, de nagyon nehéz koalíciós tárgyalásokat kezdtek meg éppen. Remélem, hogy ezek a tárgyalások majd olyan eredménnyel folynak, hogy a belső konfliktusok nem vezetnek ahhoz, hogy a szükséges reformokról elterelik eh, a figyelmet. Már többször is előfordult, hogy eh, a pártok a választások, választási nyereség után néhány héttel vesztették el a választásokat, mert ezt eh, remélem, hogy ez nem történik meg. Volt egy nemzetközi választási megfigyelő missziónk, illetve volt, van egy hosszú távú misszió is, illetve a néppárt, illetve a az Európai Parlament delegációja e, is a helyszínen járt, Jocsoldesz képviselő e, vezetésével, és erről várjuk a beszámolót. Nagyon örülök, hogy az EU-Moldáv parlamenti együttműködés, együttműködési e, delegáció, illetve bizottság gal együtt folytathattuk ezt a munkát, és sok szeretettel köszöntöm vendégünket is, aki majd be fog számolni nekünk, és aki a delegációt vezette, Krisztián úr, tessék. Köszönöm szépen. helyesen vezette be az elnök úr, a választások nagyon fontos szerepet játszottak ez az ország függetlensége óta a legfontosabb választás volt. Most ami a követ következtetéseket illeti, ezeket nem szeret, ezeknek nem szeretnék előbe menni, Soltesz úr fogja ezeket, a misszióvezető fogja ezeket megosztani önökkel. Én nagyon örülök annak, hogy kiváló volt az együttműködés. amit eh, szerettünk volna ehm, a jelentésbe belevenni, az bele is került, úgyhogy ennek nagyon örülök. Sajnálatos módon azonban az volt a baj, hogy nagyon megosztott volt eh, a választás. 56 eh, napig tart a választási kampány Moldáviában, és nagyon sok érzelem, kötődött ehhez. Tulajdonképpen geopolitikai választásokra került sor, mondhatjuk így, és szociogazdasági kérdésekkel is összefüggött ez. Mint ahogy már mondtuk, a kelet-nyugati az ország kelet-nyugati orientációja a, forog itt kockán. A társulási egyezmény az elsődleges prioritás számunkra, számos törvényt már elfogadtunk, de persze ezeket végre is kell hajtani. A korrupció elleni harc, a jogállamiság megerősítése, ezek azok a dolgok, amelyek még nem zárultak le, ezeket még meg kell fogalmazni, meg vagyunk győződve róla, hogy az új kormány, a, az Európa barát kormány, amely eh, továbbra is hatalmon marad, hogy tehát ennek a kormánynak sikerül majd hatékonyan fellépni. Mert már nincs olyan sok eh, türelmünk, az idő szorít, ez egy nagyon fontos üzenet részünkről sikerült a kisnyaui képviselőkkel, szereplőkkel találkozni. A kontinuitás nagyon fontos, a társadalom polarizálását meg kell szüntetni, a kisebbségeket be kell vonni a demokratikus párbeszédbe. Ez a polarizáció, ez a megosztottság, ami létezik a társadalomban, ezt mindenképpen vissza kell szorítani. Egy dologra mindenképpen szeretnék kitérni. Nagyon fontos az, hogy Moldáviában nyomást gyakoroljunk innen a, parlament részéről, az Európai Parlament részéről, az Európai Unió részéről, de támogató szerepet is kell játszanunk, mellettük kell állnunk a Moldáv köztársaság európai irányultságát erősíteni. Ezt kívánják ugyanis a polgárok, emellett szavaztak. November 30-án Európa barát többség kapott európai barát többség nyerte meg a választásokat, és ez nagyon jó hír. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót a kollégáknak, Mauricio Macrit szeretném kép, üdvözölni, aki Buenos Aires főpolgármestere. Nagyon örülök, hogy részt vesz a eh, programunkon, a parlamenti eh, szakbizottság ülése, ülésén. Az Európai Parlament eh, a Mercosurral és az önországával való együttműködés nagyon fontosnak tartja. Remélem, hogy minél hamarabb sikerül a párbeszédet ebben a témában mélyíteni, hiszen mindkettőnk érdekében áll. Nagyon örülök annak, hogy időt szakított arra, hogy ellátogasson hozzánk, és a munkánkat figyelemmel kísérjük. Das Wort hat Herr Soltész úr, ilyen szó. Uh, Elnök úr, köszönöm szépen. Az Európai Parlament nemzetközi választási megfigyelő delegációjának vezetőjeként eh, szeretnék beszámolni a Nemzetközi Parlamenti Megfigyelő Küldöttség keretében az Európai Parlament teljes mértékben megerősíti a következtetéseket, és szeretnék köszönetet mondani a delegációs kollégáimnak, illetve, illetve a, parlament, a két parlamenti köz, közgyűlésnek, az Európai Parlament választási megfigyelő csoportja a választás napján vett részt a választások megfigyelésében az ország különböző részein. Több szavazó helységet látogattunk meg az ország különböző részén, Transnistriában is Eh, ahol eh, a Transnistria közelében, a határ közelében, ahol szavazni tudtak azok is, akik egyébként Transnistriában élnek, és ott nem választhattak. Eh, megfelelő választási lehetőségük volt az embereknek. A megfigyelő csoport üdvözli az eredményt, annak ellenére került sor erre az eredményre, hogy azt jelentettek be először, hogy, vagy arról szóltak a hírek, hogy általános apátia örelkedik, és az emberek bizalma csökkent. 55 55 helyet szereztek az Európa barát erők, míg a szocialisták és a kommunisták 46-ot. Tehát ez egy kényelmes többség. a, de a Pátria párt arról kiderült, hogy külföldről kapott be nem, jelölt, be nem jelentett donációkat, támogatásokat. A választás békés hangulatban folyt, nagy rendbontás nélkül. Láttuk, hogy nagyon örültünk annak, hogy nagy volt a részvétel azokban a választási helyiségekben, ahol mi megjelentünk. A polgárok fegyelmezetten választottak. Az újonnan megválasztott parlamentnek régóta vált reformok bevezetése, elfogadása, bevezetése a feladata, a szociális, gazdasági kérdések, a korrupció elleni harc, a pártfinanszírozás, az átláthatóság erősítése. A választási megfigyelő csoport tudatában volt és és látta is, hogy mi minden forog kockán, főleg geopolitikai kontextusban, és ez mind meghatározó volt a kampányban. A szociális és gazdasági kérdéseket kell itt kiemelnem, eh, amelyek megosztották a társadalmat. Ezzel egy időben eh, arra összönözték a eh, polgárokat, hogy részt vegyenek a választáson. Nagyon fontos, hogy az ország a lehetőségei, lehetőségeit kihasználja, gazdaság és történelmi kapcsolatait is. Az előrelépést tudomásul vettük, és ennek nagyon örülünk, de persze hiányosságokat is megfigyelhettünk. Különös tekintettel az EBESZ választási megfigyelő missziójának következtetéseire, amelyben a, a, a pártfinanszírozásról is szóltak. Egy jogszabályalkotó keret létrehozását támogatjuk, amely a média szabadságát erősíti, függetlenségét és a média tulajdon viszonyokat rendezi. A azt szeretnénk, hogyha az új parlament elfogadná eh, azokat a törvényeket, elfogadnák azokat az új törvényeket, amelyek lehetővé teszik a nők nagyobb számban való részvételét a politikában, eh, Emellett a kisebbségek helyzetének javítása elengedhetetlen, különös tekintettel a, a romákra. Szeretnénk eh, együttműködni az új eh, moldáv parlamenttel a, a társulási egyezmény keretén belül. Nagyon fontos, hogy kihasználják ezt a momentumot a reformok bevezetésére, annak érdekében, hogy ez mindenkinek javára váljon a Moldáv köztársaságban. A Moldáv Európa barát erők számára ez az utolsó felhívás, hogyha most nem eh, tudnak sikereket elkönyvelni, akkor a következő választásokon ennek meg lesz az eredménye. A korrupció elleni harc elengedhetetlen. Az Európai Parlament az új társulási egyezmény végrehajtását figyelemmel fogja kísérni. Ez nem az utolsó lépése az európai moldáv kapcsolatoknak, hanem az Moldávia, európai perspektívájának egy építőköve. Köszönöm. Köszönöm szépen önnek és a delegáció egyéb tagjainak is, akik eh, ellátogattak arra a választási misszióra. Eh, Kanyéte asszony, köszönöm szépen, elnök úr. A moldovai választások előtt egy héttel eh, jó magam, Gáler úr és Csecsinov kollega ellátogattunk Moldovába, és részt vettünk a választási összejövetelen is, és az az üzenet, amelyet megfogalmaztunk, az az, hogy most erős az európai támogatás, de a választásokat követően nehéz lesz a helyzet. Ez azt jelenti, hogy a moldovai reformpárti politikusok körében fenn kell tartanunk azt az érzést, hogy sürgősek a reformok, ezeket végre kell hajtani. Ennek érdekében az Európai Unió pontos tervet kell, hogy felvázoljon. Ennek alapja a társulási megállapodás kell, hogy legyen, mert így segíthetjük a politikusokat a reformok végrehajtása során. Az én javaslatom az lenne, hogy ha létre tudnánk hozni egy szakértői csoportot, amely ellátná azokat a feladatokat, amelyekkel moldovai kollégáink szembesülnek, ha ezek a szakértők messze menőleg olyanok, olyan személyekből állnak majd, akik főleg a kelet-európai balti államokból származnak, az jó lenne, hiszen ezen országok a Szovjetunió ellenőrzése alatt álltak, és az az átmenet, az a változás, azon reformok, amelyeket végrehajtottak, egyfajta példaként szolgálhatnak Moldova számára. Tisztában vagyunk a hibáinkkal, de azt is tudjuk, hogy hogyan lehet azokat orvosolni. És azt is szeretném megjegyezni, hogy az egyik feladat, amelyel az újonnan megválasztott kormány szembesül most, az az, hogy szűkítsem azt a szakadékot, amely kialakult Moldovában. Ugyanis ha Moldova a jelenlegi választások utáni kontextusban nem képes meggyőzni a lakosság legalább 20%-át arról, hogy az Európa párti orientációt támogassa, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a következő választások egyfajta visszalépést jelentenek, és ez a veszély továbbra is fennáll. Köszönöm. Um, <clears throat> um, Köszönöm szépen. A következőket szeretném elmondani. Két gondolat. Az első. A moldáviai uh, választások jól zajlottak. Én úgy gondolom, hogy nevetséges volt uh, az a kritika, ami arra vonatkozott, hogy betiltanak egy pártot, tehát hogy egy párt nem vehetett részt a választásokon. Ez nevetséges volt, mert itt egész egyszerűen annyiról volt szó, hogy egy illegálisan finanszírozott pártot, konkrétan Moszkvából finanszírozott pártot tiltottak ilyen módon ki. Tehát most ezzel az európai sajtóban a kritikák megismétlése Moszkva irányába nem jól ö, zajlott le, mert ö, a moldáviai választások ö, tétjét tette kétségessé, már pedig most pont Moldávia európai elkötelezettsége volt a tét, és a moldáv emberek azt mondták, hogy igen, Európát akarjuk. Tehát, mintha a fától nem látnánk az erdőt. A második gondolat. Még két területen is tennünk kell valamit. És a kormánykoalíció biztos, hogy meg is fogja tenni ezeket a dolgokat. Az első az az, hogy igen gyorsan munkahelyteremtésre van szükség. Ez a legfontosabb. Enélkül ugyanis Moldávia nem fog tudni haladni, hogyha nem lesz ezen a területen világos változás, már csak azért sem, mert az orosz piacon való munkavállalás sokkal nehezebbé válik, mint korábban. Második gondolat pedig az, hogy a korrupció ellenes harc területén kell előrelépni, ugyanis elfogadhatatlan az, hogyha itt késlekedünk. Tehát szerintem ez a két legfontosabb prioritás van, munkahelyteremtés és korrupció ellenes fellépés. Ez a két terület az, amelyen valós előrelépést kell látnunk, és a kormány ez, enne, ezeknek az alapján lesz majd megítélve. Nagyon örülök annak, hogy parlamenti képviselőként Moldáviában járhattam. Thank you, Chair. Colleagues, uh, in fact, uh, Kedves kollégák, Moldávia októberben ratifikálta a társulási szerződést, és nagyon, szép, Konf- nagyon szépen konfirmálta az ottani lépéseket a mostani választásokon kiderült eredmény is. A választások során kialakult egyfajta polarizációs vonal, vagy Moszkva, Moszkva és Brüsszel között, nagyon sok populista hang posztereket alkalmazott saját maguk és Putyin egymás mellé tételével, tehát elmondták azt, hogy ők Putyin barátai. Márpedig ennek semmi köze nincsen az európai értékekhez. Tehát itt ez egy nagyon veszélyes határvonal, de ugyanakkor vegyük ezt ösztönzésként, hogy Moldovát ne hagyjuk magára a választások után, hanem segítsük, folytassuk az együttműködést a társulási megállapodás értelmében. Miután az emberek még nagyon a múltba tekintenek, ezért fel kell használnunk minden rendelkezésre álló információt az Európai Unióról szóló információk terjesztésére, És ugyanakkor Kriszte a kolléga is mindent megtesz majd ennek érdekébe. Minél több parlamenti képviselő látogasson el Moldovába, és ott tartsunk előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, hogy valós információt szolgáltassunk az embereknek. És végül gratulálni szeretnék Moldáviának a 54-46 százalékos választási eredmény nem tekinthető önmagában nagyon jónak, de azért, hogyha visszatekintünk Moldova történelmére, akkor viszont igenis és nagy eredménynek számít, mert nem egy szavazaton múlott végre valami a két blokk között. Az Európa párti blokk most egy jól működő kormányt fog tudni felépíteni, és az Európai Unióval együtt fog működni, amennyire az lehetséges. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ha megakadályozzák a pártoknak azt, hogy induljanak a választásokon, azért mert Oroszország finanszírozza őket, és ez Európában rutinná válna, akkor azt hiszem, hogy jó néhány kollégánk megkönnyebbülne, de ez persze csak vicc. Minden esetre azt szeretném elmondani, hogy számomra ez az eredmény azért annyira nem tűnik ragyogónak, mint ahogyan azt egyes kollégák felvázolták. Ha nem tévedek, volt és van továbbra is egy parlamenti többség, ami szép és jó, de ezt nem egy nagy többség tartja fenn még ha azokat is ide veszük, akik a küszöb alá estek, akkor az igazság az, hogy elég ingatag lábakon áll ez az új kormány. És ezt is figyelembe kell vennünk. Nem csak azt kell néznünk, hogy hogyan tudunk támogatni velük annak érdekében, hogy erősítsük az európai orientációt, hanem minden bizonyal azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a másik oldalon állókat is meggyőzni ehhez a folyamathoz. Lehet, hogy jó lenne egy külön erőfeszítés, amely ebbe az irányba mutatna. És talán érdemes volna beszélnünk más nyugati nagyhatalmakkal is az európai orientációról, Moldova európai irányultságáról, mert nem vagyok mindig biztos abban, hogy az amerikaiak például ugyanabból a szemszögből e, tekintenek erre, mint mi. Talán ez is e, foglalkoztathatna bennünket. Ami pedig a reformok sürgősségét illet, illetve azt az érdekes javaslatot, amelyet Kárnyéte asszony megfogalmazott, annyit kérdeznék csak, hogy az ön által említett országok kormányai, illetve a civil társadalmak készek-e arra, hogy ilyen támogatást nyújtsanak? És van-e a moldovai kormány részéről hajlandóság, hogy elfogadjanak egy ilyenfajta támogatást? És mutat-e ilyen hajlandóságot az európai intézmények összessége, hogy ilyen támogatást nyújtsanak a moldovai kormánynak. Köszönöm. Köszönöm szépen egyébként a kollégáknak, akik részt vettek, részt vettek ebben, de szerintem némileg sürgősen kell kezelnünk ezt a folyamatot a saját hozzájárlásunk szempontjából is, ugyanis a lehetőségek kezdenek szűkösé válni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy itt egy sajátos sportot űzünk, saját magunkat áltatjuk. Nem értem, hogy miért annyira kielégítő számunkra ez az eredmény. Nem tudtam, hogy ön is az ECR tagja, Tenök úr kicsit más arcot öltött egy pillanat erejéig. Az Európa pártiakról beszélünk, ugyanis a szavazatok 20 mm, szavaz, 20 százalékát, 25 mandátumot szereztek meg a szocialisták, akik Oroszországgal ápolnak jó kapcsolatokat. Az ő ellenzékük az integráció pártiakat kétségbe ejthetik, 2005-ben voltak hasonló választások, de akkor a szavazatoknak csak 5%-át szerezték meg. A koalíció építése által tudott a jelenlegi kormánypárt csak többséget szerezni, a szavazatok 45%-át szerezte meg, ugyanakkor, ha jól számolok, akkor ez nem jelent többséget. Tehát félrevezető, amikor arról beszélünk, hogy a választás eredmények alapján Európának támogatást kellene nyújtania ha az Európai Unió és Moldova közti integrációt akarjuk előmozdítani, akkor az állampolgárokat meg kellene kérdezni erről. Elnök, az Egyesült Királyság kormánya sohasem szerez többséget, mert önöknél csak 38 százalékot érnek el, bár lehet, hogy félreértettem a brit választási rendszer. Tenok úr a szó. Nem, attól tartok, elnök úr, hogy valóban félreértette ezt a munkáspár csak 42-43 százalékot szerez. Ez a mi választási rendszerünk sajátossága, de ennek ellenére Margaret Thatcher nagyon erős kormányt volt képes felállítani éveken keresztül 42 százalékos támogatottsággal, tehát 45 százalék a legtöbb demokráciában mindenképpen egy egészséges eredmény. Ennek ellenére hajlok arra, hogy Bütikofer úrral egyetértsek, mert ez nem egy óriási győzelem azon erők számára, amelyek Moldovát az euróatlanti integráció felé kívánják irányítani, egy liberálisabb demokrácia felé. Ami hazámat illeti, nem szólhatok a moldovai belügyekről, nem lehet a brit választási rendszerben például külföldi finanszírozást biztosítani egy párt számára, tehát igazából aggaszt az, hogy egyes kormányok, például az orosz kormány hogy jár el, felkarol bizonyos politikai pártokat. Elég bizarr ez a helyzet. A szocialisták Bulgáriában vagy Moldovában ott vannak élen, ugyanakkor Franciaországban a Nemzeti Front kap hiteleket Oroszországtól, tehát elég sajátos játszmát űz Oroszország. De Winston Churchill is egyszer azt mondta, hogy a többségre van szükségem csak, hogy irányítsam az országot. A parlamentben van egy többség, és ez ugyan nem különösebben stabil, ez igaz, de ennek ellenére biztatnunk kellene Moldovát, és minden lehetséges segítséget meg kellene adnunk az országnak, hogy támogassuk ezt a kormányt, amely törékeny ugyan, egyértelműen, de a moldovai nép nagyra értékeli az európai segítséget, és ha vissza akarnak térni a szovjet érába, akkor magas árat kell ezért fizetniük a személyes szabadságok terén, illetve a kormány választása terén, de azt hiszem, hogy nem ez áll a napirenden az országban. Nem hiszem, hogy egy poszt-szovjet Oroszország által felállított kormányt támogatnak. Egy kicsit csalódást okozott ez az eredmény, de azért azt hiszem, hogy pozitívak kell, hogy legyünk. Segítenünk kell moldovai barátainkat, és biztosítanunk kell, hogy eljöjjenek ide a parlamentünkbe. Az EU-s források, a segítségnyújtás és a kereskedelmi támogatások körében nagyon nagy eredményekkel járhatnak, és a nyeszteren túli térség problémáját is meg kellene oldanunk, az nagyon segíteni a helyzetet. De fennáll annak a veszélye, hogy Putyin úr jelenleg is azt fontolgatja, hogy megszerzi azt a területet, hogy Mariupolon keresztül egy szárazföldi folyosót alakít ki a Krím félszigetre, de remélhetőleg a legvadabb félelmeim nem válnak valóra. Bueno, ahora sí. Dis Elnézést kérek, elnök úr, mert az imént félreértettem. Igazából nem értem a matematikai számítások alapján, itt most nem az ideájaimról vagy a kívánságaimról beszélek, nem értem, hogy miért vagyunk ennyire elégedettek a moldáv választások eredményével. Moldávia integrálódik az Európai Unióba, ez a realitás, itt vannak előttem az eredmények, a szocialista párt, amely ugye kommunista volt, a kommunista párt 601 ezer szavazatot kapott, a liberális demokrata párt 710 ezer szavazatot kapott, ez egy megosztott ország. Sőt, itt van előttem egy lap, látható, hogy a piros és a rózsaszín színű pártok, a szocialista, kommunista párt, ők nyertek. Látható itt. Ez tehát egy olyan ország, amely egy megosztott ország és ha figyelembe vesszük a 46-56 mandátumot, ez bármely demokratikus országban elegendő ahhoz, hogy, hogy többség jöjjön létre, de itt most egy alapvető kérdésről beszélünk, az EU-ba való integrációról. És ilyen megosztottsággal teljesen badalság azt gondolni, hogy a moldáv lakosság támogatja ezt a, az irányultságot. Nem tetszik ez az eredmény, ezt meg kell mondjam, de ez az eredmény, és kész még ha nekem ez nem is tetszik. És el kell fogadnunk, hogy az orosz párti lakosság a Nyeszteren túli nem szavazott. Tehát figyelembe véve, hogy ott félmillió lakosról beszélünk, nem értelmezhetjük ezt semmiképpen úgy, hogy az európai integrációt támogatják. Moldovát már négy éve ismerem az országot, és sohasem láttam azt, hogy Európa felé ilyen egyértelmű lett volna az irányultság. És a jelenlegi adatok sem ezt támasztják alá. Egyébként még ha figyelembe vesszük, hogy az orosz párti vagy az Európa párti szavazatok esetében 55,6 százalék vonul az urnákhoz, akkor ez elég jól jellemzi a helyzetet. Itt gyakorlatilag megint csak áltatjuk magunkat, ahogyan azt Ukrajna esetében is tettük. Állandóan arról beszélünk, hogy mennyire Európa pártiak, noha valóban elnök úr, ez így van, ha nem értenek egyet velem, sajnálom, de mégiscsak ez van. Minden esetre ne áltassuk magunkat, hiszen a realitás az, az ez, és itt nem ideológiáról van szó. Mrs. Hautala. Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem volna Krisztia úrhoz, de ha Szoltesz úr is szeretne reagálni erre, annak csak örülni tudok. Milyen bizalomépítő intézkedéseket láttak Kisinyov és Tiraspol között, és úgy gondolják-e, hogy az Európai Unió tehet még többet a párbeszéd előmozdítása érdekében, az ország integritása érdekében. És a kereskedelmi helyzetet most hogyan látják Moldovában? Hiszen ugye ott van a társulási megállapodás egyfelől, másfelől pedig van az eurázsiai közösség, amelyben Oroszország is tag. Tehát tesz-e az önök véleménye szerint az Európai Unió eleget ahhoz, hogy Moldova a kereskedelmi helyzetét fenntartsa? Köszönöm szépen. Schaffhauser úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam. Az első megjegyzésem egy nyelvi megfogalmazási kérdés. Egyrészt Európa barát erőkről beszélünk, ez azt jelenti, hogy ezzel szemben állnak más erők. Azt gondolom, hogy az, Európa, hogy az Európai Unió a békét keresi, mindeközben a nyelv azt mutatja, hogy háborúban állunk. Hogyha vannak Európa barát erők, akkor vannak orosz barátok, Oroszország barátok is. Oroszország Európa része, Oroszország az Európa Tanács tagja, és ez a megosztottság, amelyben most élünk, amelyet megfogalmazzunk, nem felel, nem felel meg a kultúránknak, a tarta, történelmünknek és legitimitásunknak. A második megjegyzésem, ez a finanszírozással kapcsolatos. Most lenne, hogyha az amerikai finanszírozásról beszélnénk? Elhangzott, hogy az Egyesült Államok egy milliárdot költött arra, hogy Ukrajnában a demokráciát támogassa. Kérdezzék meg Janukovics úrtól, hogy hogyan finanszírozta a kampányát. Nem lehet kettős mércét alkalmazni, hogyha azt mondjuk, hogy az Egyesült Államok finanszíroz, az jó finanszírozás, de hogyha máshonnan jön a finanszírozás, akkor az rossz finanszírozás. A harmadik megjegyzésem, A harmadik megjegyzésem pedig a személyi támadásokra, a személyek támadására vonatkozik. Nos tehát, a harmadik megjegyzésem a személyes támadásokra vonatkozik. Jogállamiságban, jogállamban élünk, sajnos a hozzászólót folyamatosan félbeszakítják elnök úr, engem személyesen támadtak meg, szót kell, hogy adjon nekem, szót kell, hogy adjon nekem, mondja a hozzászóló elnök, lejárt a hozzászólási ideje, sajnálom. Sajnálom, lejárt a hozzászólási ideje. Egy... Folytathatom, elnök úr, Soltész úr következik. Please, c'est scandaleux. <clears throat> Gospod predsednik, hvala za eh, besedo. Eh, to, kar ste govorili, spoštovani kolegi. Elnök úr, köszönöm. Tisztelt kollégák! Mindenki azt mondta, hogy eh, amit tapasztaltunk a választások során, az, az ami, amiről a többség döntött. Itt arról van szó, hogy milyen kapcsolatokat ápol az ország Ukrajnával és az Európai Unióval. Figyelembe kell venni Ukrajna geostratégiai helyzetét is, és más országokkal való kapcsolatát. Oroszországra is gondolok. Az állásfoglalásban egyébként azt is hangsúlyoztuk, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk Ukrajna geopolitikai helyzetével, ami pedig a geopolitikai kereskedelmi helyzetet illeti Moldova helyzetét, az nem ragyogó, és ezt nem is lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Az is igaz, hogy Moldova energetikai szempontból nagymértékben függ más országoktól, és ennek persze nagy hatása van az országra és a társadalomra is ami pedig a Haza nevű pártot és ennek finanszírozását illeti, megjegyezzük, hogy a megfigyelő misszió résztvevői arra következtetésre jutottunk, hogy bizonyos kételyeket vet ez fel. Például, ami a kizárás ideiglenes jellegét illeti. Azt is hangsúlyoztuk, hogy mindenfajta kételyt el kell oszlatni a kizárással kapcsolatban, és aztán ott van ugye a média pluralitása is, ami szintén befolyásolja ugye a közvéleményt. Ez távollétével tündököl, és a jogalkotás ezen a területen nem különösebben hatékony. És ugyanez mondható el a politikai pártok finanszírozásáról is. Ami pedig a Nyeszteren túli térséget illeti, valamint az Európai Unióval való együttműködést a folyamat során, meg kell jegyeznem, hogy ez egy időgényes folyamat lesz, és saját magam is tapasztaltam, hogy a határokon a fizikai ellenőrzések is rendkívül gyakoriak. Ugyanakkor felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet másfajta határokat, amelyeket gyakran sokkal nehezebb áthidalni, hogyan tudjuk ezeket könnyíteni. A folyamat minden esetre rendkívül bonyolult, rendkívül összetett. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy egy kicsit szigorú voltam, de nagyon sok dolgunk van még. Itt van Gunther Krichban vezetésével a Bundestag egy delegáció. Ja. A következő téma az európai szomszédságpolitika, és a következőket szeretném ezzel kapcsolatban elmondani. Természetesen Európában, Moldáviában igenis, hogy verseny van olyan erők között, amelyek Európa orientálódottak, liberálisak piacgazdaságot szeretnének, és a másik irányultság között. Ez minden európai, legtöbb európai országban e, így van. Látjuk, hogy Moszkva e, milyen befolyása van e, Moldáviára, milyen kereskedelmi kapcsolatokat épít fel, a vidéki népesség, őket is megpróbálják egy bizonyos irányba terelni importtilalommal, és ezt mind látjuk, és láttuk azt is, hogy milyen erős lett az a párt, amelyet Moszkvai finanszírozással tettek erőssé, és nem volt világos a pénzek eredete. Ennek a következtetése az, ahogy Bütikofer úr is levonta a következtetést, hogy megfelelően kell támogatnunk a demokráciát és a jogállamiságot támogató pártokat. Nekünk megvan ehhez a legitimációnk. Mivel ezek a pártok megnyerték a választások, és ne, de most ezek után nem fordulhatunk el őtőlük, és nem engedhetjük meg azt, hogy a semmi tevésünkkel újra elveszítsük ezt a jó eredményt. Úgyhogy ezt az argumentációt nem fogadhatom el senkitől. Világossá kell, hogy tenni, hogy ez egy külön eset a szomszédságpolitikában, de nem elkülönült eset. Ezek az országok különbözőek, és ezért különböző eszközökkel kell szembenéznünk, vagy fordulnunk ezen országokkal szemben most a transznisztriai területet összehasonlítani Donbasszal, Luhanszkal. Hát ugyanaz a helyzet, destabilizálni akarnak bizonyos régiókat, és ezzel akarják felmutatni azt, hogy Nyugat-Európa képtelen támogatni összességében ezeket az országokat. Hogyha ezt a stratégiát átlátjuk, akkor látjuk, hogy mennyire fontos Európában a béke, a szabadság és a nemzetközi jog betartása. Nagyon örülök, hogy itt van Poszta úr. Alois Péterlétől elnézést kérek, de a mi futballcsapatunk nyert tegnap, és így a Champions League 8 döntőjébe jutott, úgyhogy ezért nagyon örülök kollégával együtt. Günther, ich möchte das Wort geben.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 Kedves, kolleg, kedves kollégák, európai parlamenti képviselők, nagyon nagy örömmel látogatunk el önökhöz ma a német Bundestag eh, Európa ügyi szakbizottságából. Ez egy kiváló hagyomány folytatása. Évente legalább egyszer egy részt veszünk egy külső brüsszeli ülésen, a külügyi bizottság, az Európai Parlament külügyi bizottságának ülésén, hogy önökkel kapcsolatban lépjünk, és az Európai Bizottsággal is közvetlen kapcsolatba kerüljünk. Emellett természetesen gyakran járunk Brüsszelben, ez a mi szakbizottságunk jellemzője, hogy a brüsszeli kollégákkal szorosan szorosan szeretnénk együtt dolgozni. Mi vagyunk a német Bundestagban az egyetlen olyan képvis, szakbizottság, amelyben a 15 európai parlamenti képviselőnek is van helye, hogy ezt a szoros összekapcsolódást erősítsük. És ez egy kiváló átvezetés a keleti partner, a partnerség témája, hiszen ez minket is nagyon foglalkoztat a Német Bundestagban. Az Európa Ügyi Szakbizottság szorosan figyelemmel követi a keleti szomszédság helyzetét, például az ukrajnai esetet, az ukrajnai konfliktust, és szinte minden ülésen vannak vendégeink. Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke volt a vendégünk, előtte Angela Merkel kancellár, de szoros kapcsolatban állunk a különböző gondolkodókkal, agytröztökkel, think tankekkel, és inputot keresünk. Én nagyon hálás vagyok, hogy ma délelőtt időt szakítottak ránk, hogy közösen vitassuk meg ezt a témát. Mert azon országok sorsa, amelyek a szomszédság politika, a keleti szomszédság politika részei, nem lehet ez számunkra közömbös. Hat ilyen ország volt, ebből három maradt, Grúzia, eh, Ukrajna és Moldáv köztársaság, és mind a háromra vonatkozik egy közös pont. Frozen konflikt, befagyott konfliktus van ezekben az országokban, amelyet természetesen Oroszország okozott, és amelyet Oroszország tart fent. Továbbra is mindegy, hogy az 5 plusz 2 tárgyalásokra utalunk el Moldáv köztársaság esetében, ahol csak nagyon eh, keservesen lépünk előre Transnistria kérdésében, vagy Déloszéti a Grúzia esetében, vagy a most kialakult konfliktusról van ez szó, Ukrajna, vagy a Krimfélsziget elfoglalásáról, illetve a Kelet-Ukrajna ukrajnai bevonulásról. Ez számunkra nem lehet közömbös, hiszen ezek az országok egy dolgot szeretnének, azt szeretnék, hogy megoszthassák velünk azt, amit mi egyébként magunk közt már osztunk évtizedek óta, a szabadság, a, a biztonság, a béke, az igazság, a jó, jogállamiság és a szociális jólét európai értékeit. Ezért az orosz agresszió az európai értékeinkkel szembeni agresszió is. Már csak ezen okból is megérdemelték ezek az országok szolidaritásunkat. Azonban nagy érdekünk fűződik ahhoz is, hogy az Európai Unió külső határain stabilitást érjünk el. Ezért a keleti partnerség az európai szomszédság politikának egy alkategóriája. Nem szabad elfelejtenünk az észak-afrikai eseményeket sem. Az arab tavasz ból számos országban arab ősz vagy arab tél lett. Ő, róluk sem szabad elfeles, elfeledkeznünk. Kedves Elmár Brock kollega, nagyon örülök annak, hogy a mi szakbizottságunkat önök vendégül látják. Nagyon örülnék, hogyha egy gyümölcsöző vitának lehetnénk részesei. Ami az eljárást illeti, az én bevezetőm után, kedves Elmár, a frakciók hozzászólóit fogjuk meghallgatni. Az egyes pártokból, pártcsaládokból. Két perc hozzászólási időt tudunk adni. Az Európa bizottságban, a Bundestagban kicsit nagyban alapak vagyunk, három percet tudunk adni, de hogy ezeket mindenképpen be kell tartani, ezt ugye láttuk itt nálad, el már, és ez így is lesz. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kedves Elmár, köszönjük a megkívást, és meg is vissza is adom a szót. Köszönöm szépen. Én nem fogok hosszú beszédet tartani csak egy javaslatom lenne, mielőtt hozzászólók listája következik. Charlotte Sammeling a, azt kérte, hogy hadd mutassa be egy pár percben azt, hogy az Európai Bizottságnak az ukrajnai támogató csoportja milyen struktúrában működik. Azt hiszem, hogy ez kiváló kiindulópont lenne a vitára, úgyhogy meg is adom a szót Szamerán asszonynak. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és a német Bundestag képviselőinek részvételével részt vettünk ezen a vitán. És most angolul folytatom. Az ukrajnai parlamenti választások október 26-án nagyon fontos időpontot jelentettek a demokratikus értékek melletti elkötelezettség szempontjából. Ukrajna a választások után nagyon nagy konszenzusos konszenzust élvez, és ebből a szempontból jók a feltételek, ugyanis az új kormány és az új ráda is nagy kihívásokkal kell, hogy megküzdjenek a gazdasági és politikai reformok végrehajtásához, úgyhogy együtt kell velük működnünk szorosan a reformok előkészítésében, alkotmányos reform, decentralizáció, a korrupcióellenes harc, rendvédelmi szervek, illetve az administratív kapacitások, illetve az igazságügy reformjában. Ezekkel együtt Ukrajnában most más a helyzet, megváltozott a helyzet, és az új ráda is mindent megtesz annak érdekében, hogy a reformokra koncentráljanak és az implementációt felgyorsítsák. Fontos tehát ez a gyors lépés a jelenlegi helyzetben. Most pedig a legutóbbi fejleményekre szeretném felhívni a figyelmet. Ma a kormányt a rádába behívták, és ott programjukat akarják jóvá hagyatni. Most ezt a programot megkaptuk, ez nagyon jó öm, alapot jelent egy nemzeti reformstratégia kialakításába és a társulási egyezménnyel is összhangban áll, valamint Ukrajna elkötelezettségével az európai úton. A program különböző területekre fókuszál, olyan területekre, amelyeket minél hamarabban, hamarabb kezelni kell különböző rendszerbeli változásokra van szükség, valamint a gazdasági stabilizáció, a gazdaság talpraállítása és a jogállamiság megvalósítása. Ukrajnában a kormány és a ráda is megkezdték munkájukat. Nehéz persze megmondani, hogy hogyan fog lefolyni ez a munka, ugyanis jobban szeretnénk látni, hogy az implementáció hogyan fog lebonyolódni. Vannak itt új miniszterek is, elképzelhető, hogy lesznek változások, személyi változások is. Ezek a miniszter eh, helyettesek, akik az európai integrációért felelősek, ők a mi eh, mindennapi partnereink. A kormány ezzel párhuzamosan egy nemzeti reformstratégián is dolgozik 2016 és 17 re nézve, és reméljük azt, hogy ezt a stratégiát december folyamán, vagy talán január elején el, tudjuk fogadta, el tudják fogadni. Itt egy fontos stratégiáról van szó az ukrán emberek számára, és a kormánynak átláthatónak kell lennie a céljai tekintetében is, és fontos az is, hogy ezt a nemzetközi közösség is elvárja Ukrajnától. Ez a stratégia egy sokkal konkrétabb programot jelent, mert a mai kormányprogram, amelyet a Rádának benyújtottak, az csak az, egy rövid néhány oldalas dokumentum, de szeretnénk a menetrendekkel, ütemtervekkel kapcsolatban konkrétabb leírást látni. Fontos a politikai akarat, amelyet az új kormány, illetve az új ukrán vezetés bebizonyított, és biztosak vagyunk abban is, hogy az a segítség, amelyet önöktől megkaphatnak az ukránok, az ösztönzi őket a szükséges fontos reformok megvalósítására. Számunkra az ownership kérdése a legfontosabb. Az ukrán kormányt szeretnénk, hogyha maga válta, találná meg a saját útját, mi segíthetjük tanácsokkal, de mégis az ukránok feladata az, hogy rátaláljanak saját módszereikre, saját útjukra. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Csak néhány általános megjegyzés néhány kérdéssel kapcsolatban. A parlament nem sokára megkezdi munkáját, egy olyan jelentésről, amely a szomszédságpolitika felülvizsgálatát tűzte ki célul. Nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy ezt a felülvizsgálatot én fogom papírra fektetni. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez jókor is jön, még akkor is, hogyha a korábbi szomszédságpolitikai dokumentum csak három éves de mégiscsak három év alatt rengeteg minden történt a déli frontokon, de ugyanakkor a változásnak reflektálnia kell a keleti szomszédságpolitikai helyzetet is. Ugyanis az elmúlt három év során tapasztaltak tanulságként kell, hogy szolgáljanak a jövő számára. Figyelembe kell venni azt, hogy az ilyen típusú válságok, akár kisebb vagy nagyobb válságok állandóan meg fognak történni a jövőben is, és sokkal-sokkal realistább megközelítésre van szükség ezeknek a helyzeteknek az értékelésében. Ugyanis lesznek még ilyen helyzetek. A tapasztalataink alapján három évvel ezelőtt talán egy kicsikét optimisták voltunk, túlzottan optimisták, ahogyan azt láthatjuk ahhoz képest, ami történt. Úgyhogy figyelembe kell venni a jelentés során azt is, hogy milyen kontextusban gondolkodunk a szomszédságpolitika kapcsán. Fontos az, hogy világos, konzisztens, hosszú távú célokat fogalmazzunk meg, és az is világossá vált, hogy politikai eszközökre van szükségünk a szomszédságpolitika terén, és ezeket a politikai céloknak kell megfeleltetni, és visszafelé is igaz kell, hogy legyen ez. Ugyanis ezeknek az eszközöknek is a céljaink szolgálatába kell állnia a demokrácia kialakítása és a partnerség kialakítása volt a legfontosabb cél. Eddig a korábbi szomszédságpolitika terén ez jó cél volt, de mégiscsak sokkal konkrétabban kellene megközelítenünk a kérdéseket, és például a biztonság, az energia, bevándorlás, kereskedelem politika kérdéseire is le kellene fordítani ezeket a célokat. Köszönöm. Most, hogy felszólaltak a frakciók részéről a vezető felszólalók, Stüke úr következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is örülünk a CDU-CSU frakció nevében, hogy itt lehetünk ma, és eszmét cserélhetünk önökkel. Az európai szomszédság politika aktuális kérdéseiről. Úgy gondolom, számunkra is fontos, megtudni azt, hogy önök milyen irányba eh, kívánják elmozdítani az európai szomszédság politikát, hova kellene indulnunk. Az idő rövidségére való tekintettel két eh, dolgot szeretnék csak kiemelni. Először is meg kell állapítanunk, hogy eh, noha ez nem feltétlenül az érintett országok hibája, hanem az Európai Unióé is. Ahogy 2009-ben kidolgoztuk a szomszédság politikát, eddig nem volt különösebben sikeres, ennek különböző okai vannak, és ez összefügg Oroszország befolyásával, Oroszország saját érdekeivel is azon országokban, amelyek az európai szomszédság politika tagjai. De azt is meg kell állapítsuk, hogy hova kívánjuk irányítani az európai szomszédság politikát, némileg más irányt követtünk eddig, hibákat is elkövettünk. Szeretném kiemelni, hogy függetlenül attól, hogy Oroszország megközelítését és eljárását Ukrajnában teljességgel elfogadhatatlannak tartom, azt az utat, amelyet az Európai Unió követett, hogy gyorsan még Ukrajnával le akarta zárni a társulási megállapodást, egy olyan kontextusban, amikor Ukrajna távolról sem volt kész arra, és nem is volt képes arra, hogy ezt megtegye, ezt hibának tartom. Számunkra fontos az amit most az Európai Bizottság is javasolt, nevezetesen, hogy az európai szomszédság politikát a jövőben hogyan tudjuk jobban kialakítani, és a részleteket jobban ki kell dolgoznunk. Az érintett országok saját felelősségvállalását erősítenünk kell, és a lépésekhez, az megtett előrehaladáshoz kell kötnünk a támogatást. Azt is fontosnak tartom, hogy egyre inkább ezen az úton járjunk, mert az európai szomszédság politikai, szomszédság politika részesei nem olyan országok, amelyek a belátható jövőben az EU tagjai lesznek, ezt nem tudjuk kizárni, de fontos, hogy ezen országok is kézzelfogható előrehaladást érjenek el a kutatás, fejlesztés, a kereskedelem területi Egyfajta norvég modell lebeg a szemem előtt. Norvégia nagyon szorosan kötődik az Európai Unióhoz, noha nem teljes jogú tagja és azon külön intézkedések, egyedülálló intézkedések, amelyeket az Európai Unióval meg lehet tenni, ezek egyértelműek kell, hogy legyen az érintett országok számára, hogy tudhassák azt, hogy az együttműködés és az EU-hoz való közeledés megvalósítható legyen számukra. Köszönöm, Gáler úr. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Néppárt frakciója nevében hangsúlyozni szeretném, hogy a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégáinkkal természetesen fontos, hogy együttműködjünk, és egyeztetnünk kell az Ukrajnával kapcsolatos fellépést, az elemzésünk is egységes kell, hogy legyen, és az intézkedéseink is, valamint az Oroszország felé küldött jelzéseink is, arról, hogy elfogadhatatlannak tartjuk ezt a megközelítést, és azt akarjuk, hogy Oroszország ismét a nemzetközi jog útjára lépjen. Ha azt arról beszélünk, hogy hogyan tudunk konkrétan segíteni Ukrajnának, szerintem fontos, ami az imént elhangzott a bizottság képviselője részéről. A szakértőkkel és azzal a szakértelemmel, amit eddig felhalmoztunk, jelen kell legyünk az országban, és segítenünk kell azoknak, akik igényt tartanak erre a segítségre. Politikai támogatást kell, hogy nyújtsunk. Alig ha tudnánk felvázolni prioritásokat, hiszen minden fontos, de ami szintén lényeges ebben az összefüggésben, ez a belső biztonság az országban. Ez az a terület, amelynek kapcsán a Majdánon jelenlevő aktivisták, akik aztán a parlamentben is aktívak voltak, Igazából semmi sem történt, nem sikerült feldolgozni az eseményeket, a régi struktúrák még mindig léteznek, úgyhogy egyfajta bizton, a biztonsági erőket meg kell reformálni, és ehhez támogatást kell nyújtanunk, hiszen az ottani kollégáinknak az a benyomásuk, hogy még mindig a régi erők vannak jelen mindenütt. Továbbá a megállapodás hatályba lépéséig, ugye ezt egy évvel elhalasztottuk, konkrétan kell beszélnünk azon kérdésekről, amelyek Oroszország szempontjából is fontosak, itt a technikai segítségnyújtásra gondolok. Minden esetre ennek a megoldásnak az egésze kétség kívül hatályba kell, hogy lépjen, hogy ezt a szabadkereskedelmi térséget orosz, Ukrajnával valóra tudjuk váltani. A vám kontingenseket ugye leépítettük, de ügyelnünk kell arra, hogy egyéb területeken hogyan tudunk előrelépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök annak, hogy együtt vitázhatunk ezen kérdésekről. Az előttem szólók már hangsúlyozták, hogy ha visszatekintünk a szomszédság politika eddigi múltjára, akkor be kell lássuk, hogy elkövettünk hibákat, nem csak azon tagál, azok országokban, amelyek számára felajánlottuk ezt a szomszédság politikát, hanem az EU intézmények is elkövettek hibákat. Ha például a keleti szomszédságok, a keleti országok előtt mindig lebegtetjük a tagság ábrándját, akkor lehet, hogy gyorsan kiábrándulnak. Ezért úgy gondolom, hogy egy új szomszédságpolitika egyértelműbben kell, hogy fogalmazzon. Szomszédsági kötelékeket kell építenünk, társulási megállapodásokat, amelyek azonban nem jelentenek majd szükségszerűen EU tagságot. A kereti partnerség az, amiről most beszélek, mert aztán kollégám majd a földközi tenger térségéről is szól. A kereti partnerség legtöbb országa még nagyon távol áll attól, hogy a kritériumokat teljesítse. Az április 1-i nyilatkozatot nagyon jónak tartom, ott felvázolt mondta a miniszter, hogy hogyan lehetne egy új szomszédságpolitikát kialakítani, ha egyértelműbben láthatóvá válik, hogy egy valós szomszédságpolitika, egy valós társulási megállapodás konkrét előnyöket jelent a lakosok számára, akkor nem kerül a tagság már annyira előtérbe. De természetesen ahogyan ezt a bizottság képviselője is elmondta, főleg a jogállamiságot kell visszaállítanunk. A jogállamiság ugyanakkor nem csak a korrupció elleni küzdelmet jelenti, hanem számomra ide tartozik az is, hogy fel kell lépni az oligarchák rendszerével szemben, amely a keleti partnerség országaiban messze menőleg jelen van. És ezen túlmenőleg Mogherini asszony illetékes a szomszédság politika kérdéseiben örvendek annak, Hán úr mellett persze, de örülök annak, hogy ezen a területen a regionális és helyi politikai kérdések is fokozottabban szerepet kapnak a szomszédságpolitikában, mint eddig, hiszen ezen keresztül az emberek konkrétabban megélhetik napi szinten, hogy mit is jelent a szomszédságpolitika. Köszönöm. Uh, thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Köszönöm szépen. A korábbi időszakban is már sokat foglalkoztunk a szomszédság politikával, de állandóan felül kell vizsgálnunk azt, hogy mit is teszünk valójában. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha nem csak regionális szinten vizsgálnánk a helyzetet, hanem inkább valamiféle közös nevezőre hoznánk azzal, ami országszinten történik. Például a Mediterráneumban igaz is, is igaz ez, Egyiptomban a stabilitásról beszélünk, de ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy milyen szörnyűségek történtek a demokráciával kapcsolatban, és mennyire egyértelműen emberi jogok ellenes a jelenlegi helyzet. Ott van a másik oldalon Líbia. Líbia esetében hatalmas erőforrásokról beszélhetünk, és mindannyian láthattuk már, hogy az ISIS és más hasonló szervezetek milyen hatalmas pusztítást tudnak tenni. Líbiában elképzelhető, hogy még nagyobb lenne ez a pusztítás. Tehát ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, és vizsgáljuk meg azt, hogy országról országra mi is a mi érdekünk. Mert így lehet csak sikere vinni a politikánkat. Ja, vielen Dank, äh, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott néhány dolog a hibákról. Azt hiszem, hogy az alapvető hiba, ami Ukrajnát illeti, illetve Moldáv köztársaságot, az az, hogyha egy ország felében az Európai Unió fele orientálódik, másik felében pedig Oroszország felé, akkor ez alternatíva előtt áll. És pont ez volt a jelenlegi válság kiinduló pontja, amely az e- társulási egyezménye kapcsolatban felmerült Ukrajnával kapcsolatban, amelyet Vilniusban kellett volna ratifikálni tavaly november végén. Most Moldáv köztársasággal kapcsolatban hasonló megosztottság van, ami az oligarchiákat illeti Ukrajnában. Idén hatszor is ellátogathattam, elutazhattam Ukrajnába, és az a benyomásom, hogy ami ezt illeti, semmi nem változott. Ukrajna az az ország, amelyben egyes őrületesen gazdag országok, úgynevezett oligarchák, akik a 90-es években összerabolták a vagyonukat, és a politikát kontrollálni tudják, ellenőrizni tudják, ezzel, ezzel semmi nem változott. Hogyha Ukrajnának segíteni akarunk, akkor a társulási egyezmény e, elfogadását ahhoz kellene kötni, hogy az oligarchák járuljanak hozzá az ország jövőjéhez, ami a tisztogatási törvényt illeti, amely várható Ukrajnában, az én véleményem szerint ez jogállamisággal szembe megy, és az oda vezetne, hogy egy, tisztés, egy tisztviselőt helyettesítenek egy másikkal. Ami a moldáv köztársaságot illeti, Németországban is beszéltünk a választásokról, a romániai választásokról is beszéltünk, illetve ugye arról is beszéltünk, hogy a külföldi románok nem tudtak szavazni a román választáson. Ugyan ez érvényes a Moldáv köztársaságban, ahol nagyon sokan, akik Oroszországban voltak, nem tudtak szavazni, és három nappal a szavazás elő, választás előtt egy pártot levettek a listáról, úgyhogy itt is egyenlő mércét kellene alkalmazni. The floor is yours. Uh, uh, Köszönöm szépen. 12 éve vagyok itt, és uh, parlamenti megbízott is voltam, jelentést írtam, egy regionális kombinált jelentést, amely az európai szomszédságpolitikára vonatkozott 2005-ben, aztán a um, keleti dimenzióról írtam, úgyhogy azt hiszem elég sok tapasztalatom gyűlt össze ezen a területen. Itt igazából ez a, ugyanazt próbálunk minden modellre rá, vagy ugyanazt a modellt próbáljuk mindenre rá ö, igazítani, ez nem működik itt Azerbajdzsántól Algériáig, úgyhogy ö, leginkább a különbségeket kellene ö, hangsúlyozni. Vannak olyan államok, amelyek ö, tagjelölt államok ö, keleten, akár ö, a földközi tenger déli vagy keleti medencében is, itt a 49. cikkre hivatkoznak, de hát ez egyértelmű, hogy erre semmi esélyük nincsen. Nagyobb átláthatóság, demokrácia, emberi jogok, az azt hiszem, hogy jó cél, de ez teljesen független attól, hogy melyik országban keressük, vagy próbál, melyik országban próbálunk segíteni. Putyin úr politikai szerepével kapcsolatban már tíz évvel ezelőtt is világos volt, hogy milyen ambíciókat táplál. De mi akkor, mintha nem akartuk volna ezt meghallani, ő egy jalta jellegű rendszert kíván újra létrehozni, csak egy kisé kapitalista szószal leöntve. Úgy tűnik, hogy ez a projekt, ez az Eurázsiai Gazdasági Unió kezd egyébként testet ölteni. Putyin úr re- revanzsot vesz, és ez a Helsinki utáni helyzetben eléggé abszurd. Úgy tűnik, hogy ő bizonyos államok területi egységét, mint például öm, Grúzia, vagy akár más államokról is beszélhetünk, számára semmi. Aztán itt vannak az EU-s szankciók Moszkva ellenében, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel kapcsolatban is szeretnénk mi az ICR részéről, hogyha jegyzőkönyvbe vennünk azt, hogy nagyon keményen állt ki a Bundestag, és Angela Merkel felállt, végre egyszer jól álltak ki a demokrácia és az emberi jogok jogáért, és a Ukrajna geopolitikai orientációját támogatva, hiszen Ukrajnát szeretnénk szovjetmentesítve látni. Köszönjük tehát a német politikusoknak és Merkel asszonynak ezt a bátor kiállást. Yeah, thanks so much. I would like... Köszönöm szépen. Én egy kicsit a keleti partnerség jövőbeli, jövőjéről szeretnék beszélni. Valami új módszert kell találnunk, de olyan módszert, amely az elmúlt 25 év során a legerőteljesebb eszköz. Nem fog működni minden esetben, hiszen Norvégia egészen más helyzetben van. Norvégia maga mondott nemet az euró, De nekünk azért itt most a kopenhágai kritériumokat kell betartatnunk, és politikai szempontból a stratégiai céloknak meg kell felelniük a tagjelölt országoknak, ha velünk kívánnak szövetségre lépni. Ugyanakkor az keleti partnerség nem szabad, hogy felváltsa azt a lehetőséget, hogy mondjuk három vagy öt év múlva egyes országok kívánnak-e csatlakozni, vagy sem. 2004-ben a Kremlin, a Kreml szeretett volna valamiféle államépítésbe kezdeni Ukrajnában. A Kreml megpróbálta Ukrajnában létrehozni az orosz jellegű rendszert. Most rajtunk van a sor, nálunk van a pingponglabda, segítenünk kell Ukrajnának, hogy a mi értékeink útján tudjon előre lépni és szerintem ebből a szempontból a legfontosabb a korrupció, ugyanis a korrupción keresztül férkőzik be Oroszország Ukrajnába. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk. A szankciók ra is, de ugyanakkor a Krimfélszigetről nem szabad lemondanunk, nem szabad ezt a témát elfelejtenünk, napirenden kell tartanunk, és ugyanakkor az ukrán reformokat is támogatnunk kell. Hogyha az ukrán helyzetet megvizsgáljuk, akkor én nem gondolom, hogy bármi változtatható ezen, akkor, hogyha csak az orosz megoldást tekintjük szem előtt. Itt a korrupció ellenes harc a legfontosabb, épp úgy, mint a saját társadalmainkban is. Thank you, Chair. Indeed, uh, let me to welcome. Köszönöm szépen. Hadd üdvözöljem a német kollégákat az Európai Parlamentben, és nagyon örülök az együttműködésnek. Lenne néhány kérdésem, amelyet majd fel fogok tenni Kirchbaum úrnak. Kedves kollégák, a ami a keleti partnerségben lévő országok, ugye oligarchák vannak itt, akik hatással vannak az gazdaságra és a politikára, és ezt a szemükre vetjük. De most honnan kapják ők a pénzt? Nézzük meg, nézzük a tükörbe, nézzük a saját szemünkbe. Kik támogatják? Milyen bankok állnak ezen oligarchák mögött? Nem igazán oroszok, orosz bankok, sokkal inkább nyugat-európaiak, úgyhogy legyünk őszinték vannak azonban jó hírek is, még Ukrajnával kapcsolatban is. Ez az ország, ez, erre nagyon, ezt nagyon áthatotta a korrupció, de a legutóbbi hírek szerint, amikor is Ukrajna a korábbi biztost fogad, Szemetát fogadta, ő most a korrupció elleni harc fő megbizotja, és az ő feladata lesz az, hogy az ukrajnai üzleti szerződéseket, illetve közbeszerzési szerződéseket átvilágítsa. Ez egy nagyon jó hír, hogyha ilyen együttműködést valósítanak meg az Európai Unióval, akkor ez pozitív. Az energia stratégiai pontja minden politikának. Kirspamot arra kérem, hogy Ön szerint, válaszolja meg, hogy ön szerint Németország hajlandó-e az Energia Unió létrehozására? Nem csak energia közösségre gondolok. Ami az társulási egyezményt illeti, ennek meg kell felelnie az elvárásoknak, mert különben egyesével kell ezeket a kérdéseket megoldani. Nagyra értékelem a német álláspontot, hogy a szankciókat tartsuk fel. Ez az egyetlen és valódi fegyver minden további agresszióval szemben Ukrajna részéről. Ezeket a szankciókat addig fel kell tartani, amíg a Minszki egyezményt be nem vezetik, végre nem hajtják, és amíg lesznek orosz katonák az ukrán az ukrán területen, és amíg a határt nem ukrán és orosz határőrök védik, hanem szeparatisták. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is azokkal a hibákkal kezdeném, amelyeket elkövettünk. Az egyik az az, hogy nagyon sokáig hiszeműek voltunk, és szemet húgytunk a fölött, amit az oroszok egyértelműen akarnak, egy egy, egy, egy sávot akarnak létrehozni Németország, ö, Oroszország és az Európai Unió között, a Brezsnyev doktrina szerint, és az országoknak ezt egyértelműen látniuk kell. Hunkó úr azt írta, hogy a lakosság fele orosz orientált, a fele pedig Európa orientált. Ez nem így van. Voltunk szinte teljesen orosz, oroszul beszélő városban, és ők azt mondták az ott lakók, hogy ők, ők büszke oroszul beszélő ukránok, akik nem akarnak Oroszorsz, Oroszország fele orientálódni, ők erős Kievet szeretnék, szeretnének. Sokan azonban az idősek nosztalgiájáról beszélnek, ez jobb leírása a helyzetnek. Az orosz propaganda hatása és hatását alábecsültük ezekben az országokban. Ez a propaganda valódi megosztottságot hoz létre, destabilizálni akarják ezeket az országokat, és ezt a destabilizációs kísérletet kell, ezekkel szembe mennünk. Ennek az egyetlen orvossága, hogyha világos perspektívákat fogalmazunk meg, például európai perspektívákat a társulási egyezményben, illetve EU perspektívát, az EU csatlakozási perspektívát is felvethetjük, de a kettőt nem lehet összekeverni egymással. nem lehet automatizmust bele e, e, látni ebbe a folyamatba, de minden mellett nagyon fontos, hogy ez a folyamat az európai orientáció motivációs motor legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm a linke baloldal részéről, köszönöm szépen a GUE frakciója részéről szeretném elmondani, hogy úgy látszik, hogy egyetértünk abban, hogy az Európai Unió szomszédság politikája nem mindenképpen siker ö, sztori, ami Ukrajnát illeti, illetve a keleti partnerséget. A a végkövetkeztetések eléggé világosak Oroszország a hibás, ezt mondjuk mindig, e, és Oroszországot fenyegetjük, és akkor majd minden megváltozik. Na most nézzük egy kicsit általánosabban a szomszédságpolitikát, hogy ezt az egyoldalú e, látásponttól mozduljunk el. A szomszédságpolitika eredményeképpen a szomszédos országok vállalataival kell, hogy konkurenciájában álljanak, versenyben álljanak a nyugati vállalkozásokkal, a nyugati piacokért. Ugyanezt a kérdést Ukrajnával kapcsolatban is fel kell, hogy tegyük, és a társulási egyezmény végrehajtásával kapcsolatban. A déli szomszédság eredménye látható, ami a kereskedelmi mérleg deficitet illeti, ez 2006-ról 2010-re 20,4 milliárd euróra ugrott, és ezzel összefügg az eh, elszegényedés, és ez is kiváltotta a eh, felkeléseket az arab tavasz során. Nem mondhatjuk azt, hogy mindenért Oroszország felel. Ukrajnában már most felmerül a probléma, a Világbank és az IMF feltételeinek bevezetésével kapcsolatban, és kérdés, hogy ezek a feltételek hogyan fognak hozzájárulni az elszegényedéshez, a bérek csökkenéséhez, és ezt tudjuk, hogy Oroszország Oroszország behatása nélkül történik ez. A szegénység mindannyian tudjuk, hogy hova vezet, és egyáltalán nem erről beszélünk, mindig csak ugyanazt mondogatjuk, ugyanúgy a déli partnerség esetében és a szomszédság politika esetében is. Nagyon fontos, hogy paradigmaváltásra és a gondolkodás megváltoztatására van szükség. Ben, a szociáldemokrata. A szociáldemokrata frakció, köszönöm szépen, elnök úr. Ön is szeretnék köszönetet mondani, hogy és örülök annak, hogy az Európai Parlament képviselőivel beszélhetünk, egyeztethetünk. Én a déli partnerségre koncentrálnék, déli szomszédos szomszédságpolitikára. Én a Földközi Tengeri Unió Bundestagbeli bizottságának a tagja vagyok. Nagyon érdekes üléseken veszünk részt, amely összefügg a politika, gazdaság, a nők helyzete, szociálpolitika és egyéb témákat érint. Jelen pillanatban ugye hallottam, hogy az elnök mondta, hogy az arab tavaszból arab ősz lett, azonban vannak pozitív fejlemények is Észak-Afrikában, például Tunéziára gondolok, a tunéziai választások megmutatták, hogy létezik a másik út, és itt előre lehet lépni ezen a másik úton. Azt szeretném, hogyha ez a eh, szomszédságpolitika az észak-afrikai észak országokban láthatóbbá válna. Nem elegendő az a, a Barcelona folyamatot hangsúlyozni, hanem intenzív munkát kell végeznünk Nagyon fontos az, hogy a földközi tengeri térségből, vagy a földközi tengeren keresztül nagyon sok menekült érkezik hozzánk. Ez még érzékenyebbé teszi a kérdést, úgyhogy nekünk az Európai eh, Parlamentnek, illetve a nemzeti parlamenteknek ezt még különösen szem előtt kell tartanunk. Köszönöm. Thank you, Chair. Uh, first of all... Köszönöm szépen. Először is én is szeretném megköszönni azt, hogy itt megszervezték ezt a mai találkozók. Ezek fontos találkozók a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Szeretnék a német Bundestagnak gratulálni azért, amiért a szankció rezsimet megszavazta. Nagyon rossz lett volna, hogyha ezt ők nem támogatják. Éppen ezért nagyon-nagyon örülünk ennek. Ami az általános kérdéseket illeti, a szomszédságpolitika és konkrétan a keleti szomszédságpolitika területén keresztúthoz érkeztünk. Elmondhatjuk, hogy sikeres volt vagy nem, de az biztos, hogy nem folytathatjuk a dolgokat úgy, mint korábban. Alapvető döntés előtt állunk. Mondhatjuk azt, hogy végül is hosszú távon egy működőképes rendszert szeretnénk kialakítani, amely az Európai Uniós csatlakozáshoz vezet, vagy pedig kimondjuk azt, hogy ez egy egészen másfajta politika, amely az Európai Unió különböző területein másképpen fog megvalósulni. A legrosszabb az az, hogyha az egyiket prédikáljuk, és közben a másikat cselekedjük. Ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha megindokolnánk, én is meg tudom indokolni a céljainkat, de azt mindenképpen meg kell mondanunk, hogy mik a céljaink, ami a déli szomszédságpolitikát illeti, de a keletire is vonatkozik részben, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt akár működőképes, akár nem, a more, for, more az csak a less for less karoltve fog működni. Egymással párhuzamosan, hosszú távon ez csak így valósítható meg. És végül nagyon oda kell figyelnünk arra is, hogy Európai Unió ne ö, ossza meg Oroszország politikát, és nem szabad, hogy éppen a legutóbbi orosz taktikai műveletek áldozatául essünk. Tehát próbáljunk meg urai maradni a helyzetnek. Köszönöm. C'est moi C'est moi oui. Mr. Castaldo. Castaldo úr, köszönöm szépen. Köszönöm. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos az, hogy a keleti politika nagyon erős, de a éppennyire erősnek kellene lennie a déli politikának is, de erre nem figyelünk oda. 90%-ban mindig Ukrajnáról beszélünk, és a keleti partnerség kérdéseiről. Erre egyébként utalt az egyik politikus társunk is, a Bundestagban majdnem minden nap beszélnek erről. Nem tudom, hogy a Bundestagban mennyi szó, szó esik a déli politikánkról, Líbia például. Az egyik legnagyobb probléma az az, hogy már meg is történt a rombadőlés, és kelet libyában a dzsihadisták már mindenhol jelen vannak, a határok már nem biztonságosak, korábban az Alkaidához csatlakozó csoportok szeretnének albagdadi csoportjaihoz csatlakozni a sínai félszigeten, Libanonban és az egész Magreb térségben a tunéziai helyzetről azt mondtuk, hogy nagyon jó ez a mostani folyamat, és nekünk támogatnunk kell az ottani megszületésben lévő demokráciát, ott bábáskodnunk kell, de a legfontosabb az az, hogy egy széleskörű stratégiában gondolkozzunk, és ne csak a barcelonai folyamat különböző fejleményeiben gondolkozzunk. Aztán itt van a Mare Nostrum, amely több millió euróba terült, került, több mint 150 ezer életet mentettünk meg, de 350 halálos áldozat is volt. A Triton szerintem egy jó lépés, de túl kevés, ugyanis óriási ez a probléma. A klímaváltozással is meg kell küzdenünk, itt nem csak Olaszország, hanem az egész nyugati világ kell, hogy megfizesse ezeket a költségeket. A bevándorlás nem csak görög, spanyol vagy olasz probléma, és amíg erre nem ébred rá az Európai Unió, addig nem leszünk, addig ezzel nem fogunk egyetérteni. Kérem, hogy a német kollégák is erre ébredjenek rá, és dolgozzunk együtt azon, hogy az összes tagállam közösen hallassa hangját. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném köszönteni német kollégáinkat a Bundestagból, és szeretnénk a CDU-nak gratulálni ahhoz, hogy Angela Merkelt újra, újra választották elnökükké. És nyilván tudják, hogy május végén Rigában kerül sor a keleti partnerségi csúcsra, Szeretném megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy a kereti partnerség egyelőre az egyetlen keret a szomszédság politika tárgyában, és ez felöleli az összes szomszédainkat, Belarus, Örményország, Azerbajdzsán, Ukrajna, Moldova és Grúzia, ők már aláírtak társulási megállapodásokat az Európai Unióval. Mi a rigai csúcs célja? Először is, amire törekszünk, az az, hogy hogyan őrizzük meg az európai partnerségi politikát, ehhez pedig adott esetben felül kell vizsgálnunk ezt a politikát. Nagyobb rugalmasságra van szükség a végrehajtás során, és eh, egy fokozottabb gazdasági dimenzióval kell felruháznunk ezt a politikát. A szomszédságpolitika egy valós stratégiai kihívást jelent az Európai Uniónak, ugyanis pontosan ez az a terület, amelyen Oroszországgal versengünk a befolyás tekintetében. És különös figyelmet kell szentelnünk annak is, hogy hogyan tudunk több forrást szentelni a szomszédos országokban az információ terjesztésének és az európai értékek terjesztésének. Köszönöm. Szaracin úr. Ha már van egy második fordulónk, nem tudom, hogy maradt-e még idő, ami valóban kulcsfontosságú, és amit eh, szemügyre kellene venni az Európai eh, Parlamentnek, az az, hogy a reform menetrend, amelyet eh, Ukrajnának javasoltunk, ez határozottabb kell, hogy legyen európai szinten és a tagállamok között is. A donor konferencia ugye a jövő év elején kerül megrendezésre. Nagyon fontos ezt és az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket összekötni a strukturális reformokhoz és a korrupció elleni küzdelemhez, de nem csak Ukrajnában, hanem más olyan országban is, amely a társulásra törekszik. A civil társadalmat partnerként kell kezelnünk. Ukrajna vonatkozásában ugye nagyon sok a task force, Konkrét erőfeszítésre van szükség, és egy konszolidált eh, megközelítésre a tagállamok és az EU intézmények részéről. Azt hiszem, hogy ez az a feladat, amelyen meg kell birkoznunk az elkövetkező hónapok során. Egy egyértelmű stratégia szükséges, nem eh, szabad, hogy eh, a bal kéz ne tudja, hogy mit tesz a jobb kéz. Thank you very much, Mr. Chairman. First, I would like to welcome... Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök ennek az ülésnek. Pont jókor rendeztük ezt meg, amikor valóban át kell gondolnunk, hogy mit is jelentenek a külső globális fellépése kapcsolatos projektjeink, a kereti partnerség, a szomszédságpolitika. Két megjegyzésem volna. Nagyon nagy szükség van arra, hogy jobb legyen az együttműködés, intézményi együttműködés a nemzeti parlamentek bevonásával, Figyelembe kell vennünk, hogy mennyire összetett a külpolitikánk, amikor ezt létrehozzuk, és amikor eh, végrehajtjuk, eh, erre akkor kell, hogy sort kerítsünk, amikor már a projektek eh, ki vannak dolgozva. Ha Európa globális szerepet szeretne betölteni, és Bosztinárú kollega vagyok, először egy stratégiát kell kidolgoznunk, amely az Európai Uniót jeleníti meg, nem pedig a különböző tagállamokat. Továbbá egyértelmű szükség van arra, hogy jobb legyen a koordináció, a külpolitika, a védelmi politika, a biztonságpolitika, az energiaügy és a külkereskedelmi megállapodások között. Federica, most a főképviselő, ő az, aki a koordinátor szerepét betölti, a többi biztos pedig részt vesz um, ezek, ebben a munkában, de nagyon fontos a nemzeti parlamenteket is bevonni. És uh, miután megnézzük, hogy mi történt uh, az ukrán-orosz uh, helyzettel, az Európai Uniónak az árak emelkedése, a gázárak emelkedése során jobb választ kell adnia, nem szabad, hogy például a NATO kapacitás mellett, illetve azt kiegészítve építjük ki a védelmi kapacitásunkat. Az utópiák korszaka véget ért, figyelembe kell vennünk az önök reál politikai megközelítésével, hogy Európának mit kell tennie annak érdekében, hogy hatékony globális szereplő legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen megragadom a lehetőséget, a második forduló lehetőségét ahhoz, elnök úr, hogy mindenkinek, önnek és a mi Bundestag delegációnk vezetőnknek köszönetet mondjak ezért az együttesülésért. Ez elengedhetetlen, nagyon fontos, hogy pont ilyen időkben egy hangon szólaljunk meg, és a szomszédság politika a pártpolitikai irányultságon túlmenőleg kell, hogy egy vonalat képviseljen. Ott vannak például a román elnökválasztások, amikről, elnökválasztás, amelyről beszéltünk. Kirázott a hideg, amikor azt tapasztaltam, hogy a szociáldemokrata miniszterelnök a választási kampányban olyan álláspontot képviselt, amelynek során hangoztatta Romániának a moldáv testvérekkel való egyesítését, és aztán napokba telt, míg elhatárolta magát ettől, és Gabriel úr esetében is ez mondható el. Azt hiszem, hogy ilyen álláspontokat nem szabad megengedni, mert ezek mérgezik az európai politikát, hiszen az Orosz Föderáció részéről védekező reakciót váltanak ki. Éppen ezért nagyon fontos, hogy, hogy egyeztessük az álláspontjainkat, ez elengedhetetlen. Kányéte asszony, jó, hogy Merkel asszonyt szóba hozta, ha már ugye ön is megemlítette Gabriel urat. Cristian. Cristian. Cristian úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elmár. Természetesen a szomszédságpolitikában nagyon fontos a kiegyensúlyozottság a dél és a keleti komponens között. Az is nagyon fontos azonban, hogy ne felejtsük el, az európai perspektíva jelen pillanatban csak a keleti partnerségi országok számára létezik. Most lenne egy fontos kérdésem. Egy vita indítom. Van-e valamilyen stratégia a rigai csúcs találkozóval kapcsolatban? Ugye májusban kerül sor erre a találkozóra. lesz-e ott valamilyen konkrét kérvény, benyújtja valaki a tagsági kérvényét a tagállam részéről? Tessék. Szeretnék még egy témát felvetni, egy gondolatot, amelyet itt meg felvetettek a kollégák is, ukrajnai válság, orosz hozzáállás. Mindennek során nem szabad elfelejtenünk a déli eh, mm, szomszédsági eh, országokat. A helyzet eh, nagyon kiélezett. Egy példával szeretném ezt illusztrálni. Egyiptom példájával. Itt újra és újra fellángolnak a fegyveres konfliktusok a muszlim testvérek részéről, a, stab- a rendszert is destabilizálni kívánják, folyamatos emberrablásokra kerül sor, gyilkosságról, amelyekről alig számolnak be, alig írnak az újságok. A, nemrégiben a kopt központot látogattam meg, és ennek a bejáratánál tankok állnak, és, és gépfegyveres őrök, csak azért, hogy el tudják képzelni, hogy mi a helyzet. Legutóbb, az elmúlt időszakban 78 templomot pusztítottak el. Ez mutatja azt, hogy a muszlim testvérek eljárása fellépése milyen. Ez számunkra, az Európai Unió számára rendkívül kiélezett. Az, hogy a kormányt ledöntik, megdöntik, ez valószínű, előfordulhat. Úgyhogy én azt kérem, hogy ne halasszuk el, ne szalasszuk el ezt az alkalmat, inkább fontosnak tartom hogy a demokratizációs folyamatot, amely nagyon lassan indul be, ezt támogassuk, a demokrácia mozgalmat erősíteni kell, különös tekintettel arra, hogy nem a katonaságot támogatjuk, hanem más, már itt felvetett eszközökkel támogatjuk ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen.